Uh, let me... Engedjék meg, hogy uh, az ülést megnyissam. Szeretném tisztelettel üdvözölni mindazokat, akik eljöttek a teremben, és tudják, hogy ezen kívül még három hallgatói terem is van, hiszen egészen váratlanul, hogy a, a központi ülésteremben strukturális problémák voltak, ennél fogva tehát úgy próbáltuk megoldani a problémát, hogy a parlamentben, illetve a régiók bizottságánál több üléstermet bocsátottunk rendelkezésre. Tehát szívesen üdvözlök mindenkit, aki ezért az eseményért jött ide Brüsszelbe. Ugye vannak önök között olyanok, akik kisebb, nagyobb városokat és régiókat képviselnek meghívom önöket arra, hogy mondják el gondjaikat, illetve hallgassák meg, amit mi mondunk. Különösen, szívélyesen üdvözlöm az Európai Parlament elnökét, Martin Schulz urat, az Európai Tanács elnökét, Herman von Rompuy urat, Eleni Mavrút, aki a Ciprusi Köztársaság belügyminisztereként a soros EU elnökséget képviseli, Ramon Luis Valcárcel Sziszó urat, a régió bizottságának elnökét, valamint a Johannes Hán urat, a regionális el, ügyekkel foglalkozó biztos, én pedig Danuta Hübner vagyok, az Európai Parlament Regi Szakbizottságának az elnöke. Bizonyos technikai közleményeim vannak, még mielőtt belevágnánk a lényegbe. Ez azzal függ össze, hogy gördülékenyen tudjuk bonyolítani az ülést. Elmondom, hogy internetes közvetítést tartunk erről. Egyébként a műholdaszolgálat is adja ezt a, az ülést. Egyébként, aki a Jan 4Q1-esben ül, elmondom számukra, hogy ők egy kérdések feltételére alkalmas papírlapot találnak maguk előtt, ezt átadhatják a teremszolgáknak, de a Twitter segítségével is fel lehet tenni kérdéseket. Nos, kollégák, néhány eh, szót szólnék arról, hogy miért is vagyunk itt. Ez az ülés nyitja meg az európai eh, nyitott napok tizedik alkalmát, ugye, hogy repül az idő. Elmondanám azt is, hogy valószínűleg valamennyien ugyanúgy érzünk. Kritikus percben kerül sor erre a találkozós, találkozóra, olyan időben, amikor győzni látszik a pessimizmust, ilyenkor különösen hasznos visszatekinteni, és hadd lássuk, hogy az európai közösség valóban kivételesen teljesített. Nem csupán az egységes belső piacban, hanem a kohéziós politikában e, is nagyon erőteljes mechanizmusok indultak be. A válság a folyamatokat lelassította, Azonban a strukturális konvergencia hiánya ugyancsak gyengítőleg hat, új lendületet kell adnunk Európának, és még valamit tisztázzunk. Valamennyien ugyanannak az Európának a részei vagyunk, és Európa nem csupán a független nemzeti államok, régiók vagy ö, ö, városok összege, hanem több annál, és ennél fogva a kapcsolatok erősebbre fűzése alapvetően fontos. Ugyan annak a közös piacnak a részesei vagyunk, ennek segítségével talán segíteni tudunk majd abban is, hogy fellendüljenek a gyengébb gazdaságok. A kohéziós szakpolitika tud, révén tudjuk, hogy a területi együttműködés valóban egy erőteljes fejlődési mechanizmust indíthat be Európában. Fentartható fejlődésre van szükség, erősítenünk kell a strukturális reformokat, ugyancsak erősítenünk kell az állami és versenyszféra munkahelyteremtési törekvéseit az Európa 2020, illetve a költségvetés 2014-2020-ig terjedő periódusában nagy beruházásokat teszünk majd annak érdekében, hogy nőhessen a foglalkozás, illetve a gazdaság. Európának egy tisztességes költségvetést szeretnénk kidolgozni. Most azonban e, tiszteletteljesen fordulok vendégeinkhez, elsőként Martin Schulz úrhoz, hogy tartsa meg beszédét. Uram, Öni a szó. Köszönöm szépen, tisztelt elnökasszony, tisztelt eh, Mavrú miniszterasszony, tisztelt Van Rompuy úr, tisztelt biztos úr, tisztelt Válkászerrel Sziszó elnök úr, tisztelt elnökasszony tanúta, hölgyeim és uraim! Nagyon örülök annak, hogy ma az Európai Parlamentben itt találkozhatunk. Azért jöttünk ide, hogy részt vegyünk a tizedik Európai Régiók hetén. A régió, régióink és városaink rendkívül nehéz feladat előtt állnak. Az egyre inkább kiürülő állami kasszák idején az emberek alapvető szükségleteit ki kell, hogy elégítsék. Ezek a szükségletek pedig nem jelentenénk mást, mint jobb iskolákat, jobb lakhatást, kórházakat, tiszta vizet, biztos és megbízható közlekedési eszközöket, illetve a megfizethető energiaellátást. A megszorító politikák idején a növekedési ösztönzések, amelyek ezekből az intézkedésekből fakadnak, hiszen a kohéziós politika, a regionális politika, a strukturális politika az, amely a krízis idején a, segíthet abban, hogy kilábaljunk ebben a válságból. Ehhez az városoknak, a régióknak EU pénzekre van szükségük, sokkal jobban, mint korábban, hiszen ezek az EU pénzek, amiket ezeken a területen fektetnek be, igazi befektetési eszközök ahhoz, hogy növekedést, illetve munkahelyeket lehessen elérni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az Európai Parlament képviselőiként most a tanácssal azért küzdünk, hogy egy új pénzügyi keret jöjjön létre 2014 és 2020 között és számunkra az Európai Parlamentben elsöprő többséggel bármilyen párt családról is legyen szó, egy dolog egyértelmű. Az Európai Unió költségvetése az nem Brüsszel számára fontos. Ez nem arra szolgál, hogy Brüsszelben elpocsékoljuk azt. Az EU költségvetése az európai állampolgárokat szolgálja a régiókban, az önök városaiban, régióiban. Meg vagyunk arról győződve, hogy az EU költségvetése plusz értéket jelent az európai állampolgárok számára, és ezt már régóta így gondoljuk. És ez főként akkor igaz, amikor az EU költségvetést a tagállamok saját költségvetése mellett kiegészítőleg használják. Így ugyanis a megszorítási nyomás a városokra, a régiókra, illetve az emberekre csökkenhet akkor, hogyha megfelelően alkalmazzák, józanul alkalmazzák a strukturális politikát, illetve a regionális politikát. A jelenlegi EU pénzek befagyasztása, vagy ezek csökkentése, mint ahogy arról a vita folyik, az lehet, hogy népszerű, vagy jól hangzik azok számára, akik ezt szeretnék hallani, de kimondom itt az Európai Parlament szempontjából, mi ezt felelősség, nem tartjuk teljesnek. Az Európai Unió költségvetése az az a költségvetés, amelyel növekedés lehet eh, elérni akkor, amikor a legtöbb EU tagállam recesszióba kerül, ahol, amikor nő a munkanélküliség aránya, a legutóbbi adatok szerint 26,5 millió ember munkanélküli az EU-ban, akkor Európának egy dologra van szükségre, új munkahelyekre. Ezért a következő tagyalási körben a pénzügyi keretről egyértelmű álláspontot fogok képviselni, ezt el is mondom önöknek nem vagyok hajlandó elfogadni az olyan terveket, amelyekkel agyon spóroljuk Európát. Igen, mondok a szolidaritásra, illetve a célzott befektetésekre, növekedésbe, foglalkoztatásba, innovációba és kutatásba. Nemrégiben találkoztam Barózó elnök úrral Pozsonyban a Kohézió Barátai című konferencián, és egyetettük abban, hogy a gazdasági és szociális kohézió az Európai Unión belül kell, hogy maradjon a jövőben is erőfeszítéseink központi céljának, hiszen a kohéziós politika az igazából a közös jövőbe befektetett erőfeszítés. Szeretnék néhány megjegyzést tenni azzal kapcsolatban, hogy hogyan látjuk ezeket a tárgyalásokat. Nem szeretnék egy top-down megközelítést. Mi pont ellenkezőleg egy alulról felfelépítkező megközelítést szeretnénk, egy átfogó vitát szeretnénk arról, hogy milyen fajta politikákat szeretnénk támogatni. És azzal kapcsolatban, hogy hogyan nézek jövőben a kohéziós politika, azzal kapcsolatban az Európai Parlament már elgondolkodott, és ezen elgondolások mentén szeretném tárgyalni a tanácssal is. A makrogazdasági feltételesség kapcsán az Európai Parlament számára ez fontos, de azonban ezt is finanszírozni kell tudni. Tudnunk kell azt, hogy milyen következménnyel jár az, hogyha néhány tagállam eléri azt, hogy 100 milliót lehessen csökkenteni. Olvastam az újságokban, bizonyára önök is a hétvégén, hogy van egy olyan ország, amely 200 milliót szeretne csökkenteni. Ez és ezt 200 milliárdot szeretne csökkenteni, és ezt bizonyára tudják önök is, hogy ez még kevesebb regionális támogatást jelent, még kevesebb vidékfejlesztés jelent önöknél. Ez azt jelenti, hogy kevesebb Erasmus hallgató lesz, ez azt jelenti, hogy minden, ami eddig sikeres volt, az kevesebb lesz. Én pedig több sikert szeretnék látni az Európai Unió számára. Nem lehet újra feltalálni a, a kereket, nem, nem lehet azt tenni, amit tenni, tettek az EU vezetői, az, hogy sokkal-sokkal több érkezést ruháztak át az EU-ra. Nem lehet minden egyes évben egy új irányvonalat találni Európa jóléte számára, akkor, amikor az EU 2020 stratégia korábban lesz a stratégiának nevezték, ezek újabb és újabb, ambiciózusabb projektek, vannak az ITER projektek, az atomenergiával kapcsolatban, vagy a Galileos műholdas projektek, tehát hogyha ezeket szeretnénk elérni, viszont azt mondjuk, hogy nem foglalkozunk a mezőgazdasággal, nem foglalkozunk a kedvezmények kérésével, viszont mindenki kevesebb pénzt kap. Megmondom, hogy ez hol fog végződni abban fog végződni, hogy drasztikus csökkentés lesz a politika területén. És ezáltal pedig egyre inkább megerősödik az Európai Unió szétesése, és ezt nem is kell tovább önöknek magyaráznom. A konkrét eh, helyzettel kapcsolatban 10 eh, eh, milliárd eurót nem lehetett kifizetni az elmúlt évben, 2012 esetében az Európai Szociális Alap fazékja már szeptemberben kimerült, vagyis az azt jelenti, hogy azzal a pénzügyi felüléssel, amit az állam és kormányfők már most nekünk javasolni akarnak, ezzel csak egyet tudok mondani, ezzel kapcsolatban egyet tudok mondani, az Európai Unió nem tudja kifizetni a számláit azon intézkedések esetében, amikről a régiók döntöttek, hiszen az, hogy még az a követelés, hogy több kiadás legyen, az nem a parlamenttől származik, nem a bizottságtól, hanem a tagállamoktól. És ki nem akarja a pénzt odaadni a számlákra a tagállamok részéről előre intézkedések számára, hát pont a tagállamok. Nem lehet egyik részről eldönteni valamit, más részről pedig azt megtagadni. Ez nem teljes politika, és az Európai Parlamentnek nagyon keményen kell küzdenie ezen költségvetési vita kapcsán. 93 és 99 között az EU költségvetése átlagban 1,18%-át tettek ki az EU GDP-jének. Tehát még egyszer az adatokat, 93 és 99 átlagban 1,18% volt a, az EU költségvetése. Azóta 1,06-ra csökkent a GDP tekintetében az EU költségvetése. Hát csak elint a megtakarításról. Mi igenis egy ö, ö, olcsó parlament vagyunk. Most már egy százalékot követelnek a tagállamok, hogyha megnézem az inflációs adatokat, akkor az 1%-ra való csökkentés 15%-os csökkentést jelent. Milyen ami a projektek 15, hogy milyen projektek 15%-et nem fogják majd finanszírozni, az Európai Tanács azt nem mondja meg nekünk. Azonban egy dolgot tudnunk kell, a nagy csökkentéssel, és hogyha nincsenek politikai prioritások, akkor nem lesz lehetséges a megfelelő befektetési politika Európában. Európára viszont növekedésre, versenyképességre és munkaikra van szüksége. Ezért mi kitartunk a követelésünk mellett, vagyis, hogy legyen egy megfelelő EU költségvetés. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink itt az Európai Parlamentben, az EU régiói városai partnerei abban, hogy sikerüljön kilábalnunk a válságból. Mi mindannyian, önök is, mi is itt az Európai Parlamentben, az Európai Tanács tagjai, akár csak az Európai Bizottság tagjai, mindannyian az európai állampolgárokat szolgáljuk. És ez a szolidaritásra kötelez bennünket. Nagy aggodalommal szemlélem azt, hogy a válság, amelyben most vagyunk, az centrifugális erőket szabadított fel Európában, centrifugális erőket, amelyek nem a szadatás irányába mutatnak. Nyugat-kelet, dél, észak, szegény, gazdag, kicsi, nagy, így nem lehet felosztani Európát, és ezért az európai egységesség tanulságát kell levonnunk, vagy elvesztünk mindent, vagy pedig megnyerünk mindent. Hiszen csak akkor lehetünk erősek, hogyha közösen lépünk fel. Mindannyiunknak nagyon sikeres tanácskozást kívánok ma. És szeretnék most köszönetet mondani azért, hogy meghívtak engem ide, és beszélhettem önökhöz. De nem szeretném véka alárejteni azt sem, hogy hálás vagyok Van Rompoly úrnak is, mert az Európai Tanács elnök előtt szeretném elmondani ezt, hogy nem őt kritizáltam, hanem a kormányokat, amelyeket, amelyek ülésein ő elnököl, én tudom, hogy Van Rompuy úr nagyon nyitott partner, az Európai Unió problémái kapcsán, de ugyanez vonatkozik az Európai Bizottság tagjaira is, és különösképpen a ciprusi elnökség tagjaira is, akiket, akik ebben olyan nehéz időszakban nagyon sok erőfeszítést tesznek. Daruta Hübner asszonyról, szakbizottságunk elnök asszonyáról szerintem semmit nem kell mondanom, és az, hogy a spanyol régió elnöke, a régió bizottságának elnöke, az talán jelképezi azt, hogy közösen kell fellépnünk országainkon belül is, illetve országaink között is, ahhoz, hogy sikerüljön kilábalnunk a válságból. Nagyon szépen köszönöm. Elnök úr, köszönöm szépen. Köszönöm, hogy eljött közénk, és köszönöm mindazt, amit elmondott. Most pedig felkérem az Európa Tanács elnökét, Van Rompuy urat, hogy tartsa meg beszédét. Köszönöm, eh, parlamenti elnök úr, Martin, a Régiók Bizottság elnöke, Valkarszel úr, és az Európai eh, Parlament régi szakbizottságának asszonya, Hübner asszony, Ciprus eh, belügyminiszter asszonya, Mavru asszony, és Hán biztos úr. Üdvözlöm Önöket, hölgyeim és uraim! Valóban öröm, hogy itt szólhatok ma a tizedik nyitott napok rendezvény megnyitásán. Ez a legnagyobb szervezésű esemény, amely ezzel foglalkozik, több mint 6000 résztvevője van, több mint 100 műhely foglalkozást tartunk. 38 ország képviselteti magát ezen a rendezvény sorozaton, és ez egyedülálló lehetőség mindenki számára, hogy hangot adjon nézeteinek, véleményeket a regiók és a városok gyakran vezető szerepet játszanak a szakpolitika formálásában. Önök tudják, mi az, ami beválik, mi az, ami nem. A tapasztalatok megosztása alapvetően fontos. Elmondom, hogy az európai állampolgárok milyen kihívásokkal néznek szemben. Nem, az, nem utolsó sorban azokkal, amelyek a gazdasági válságból adódnak nap mint nap az önök feladata az, hogy felhívják a közfigyelmét arra, hogy mi az, ami kockára kerülhet. Ez rendkívül fontos. A, a gazdasági válság egyik tanulsága számunkra az egymásra utaltság leckéje. Nem csak országok között, hanem országokon belül is, különféle szinteken a kormányok, illetve a közfellépés szintjein egymásra vagyunk utalva. Nem csak az állami finanszírozás fenntarthatóságára gondolok regionális, nemzeti és európai szinten, ez evidens. Azonban vannak alacsonyabb szintű szakpolitikák, például a munkahelyteremtés és a foglalkoztatás eh, fellendítése az egyik ilyen. Egy dologban osztozunk. Európában Továbbra is el kell érnünk, hogy vonzó kontinens maradjunk, amelyben minden, minden állampolgár jól él, és van költeni való pénze. Minőségi növekedésre van szükség, illetve a szociális dialógus köve, köre, környezetére, a tisztesség alapelvei mentén. Az elmúlt években Európa két összekapcsolt össze, válságon ment át. A a, a hitelezői válságon túl gazdasági és szociális válságokon is. Ezeknek a hatása messze túlmutathat azon, amit eddig láttunk, és ki tudja, nem tudjuk, hogy milyen a valóságos súlya ezeknek a válságoknak. Egyes országokban mindannyian érezzük ezt. Azonban a közhatóságok közbeléptek, ma is közbelépnek, segítenek a bajba jutott országokon, segítenek abban, hogy hatékonyabb legyen a szabályozás, hogy például az alkalmazottak eljuthassanak a nyugdíjkorhatárig, és tulajdonképpen lökéshárító szerepet próbálnak betölteni. A feladatnak még nincs vége, azonban erre szükség van, hiszen ilyen intézkedések nélkül a kontinensünk katasztrófába sodródott volna a fiskális konszolidáció nem önmagáért való cél. Ez egy feltétlenül szükséges alapfeltétele a növekedésnek és a munkahelyteremtésnek. Különben belépünk az ördögi körbe. Hogyha ez megtörténik, felugranak a kamatok, <clears throat> a munkahelyek odavesznek, és a, oda a növekedés. Számos országban ilyen helyzettel néznek szemben még ma is. A kérdés, hogy hogyan lássunk hozzá a konszolidáció folyamatához. Nos, intelligens és szociális hozzáállásra van szükség úgy, hogy visszaállíthassuk a bizalmat, illetve, hogy újraindíthassuk a növekedést. A legfőbb szint a mi rendelkezésünkre áll. A legtöbb országban méreható struktúrális változásokat indítottak el, hogy újraindulhassanak a beruházások, elindulhasson a foglalkoztatás fejlődése. Németországban például egy évtizeddel ezelőtt, Svédországban, Finnországban két évtizeddel ezelőtt voltak ilyen átalakulások, ennél fogva ők könnyebben élték át a, választ, változt, a, a válságot, mint mi. Most például számos országban a jól felfogott érdekekkel megyünk szembe, például az energiaszektorban, a munkaerőpiacon, illetve például a szolgáltatások területén. A szociális szolgáltatásokat csak akkor tudjuk biztosítani, hogyha az áldozatokat is megfelelően, egyenlően osztjuk fel. Egymástól kell tanulnunk. Valamennyien tisztában vagyunk azzal ma, hogy egy ország sikere vagy kudarca megváltoztathatja az összes többinek a kilátásait. Ezzel együtt eh, a növekedésbarát környezet kialakítását csak együttesen tudjuk elérni az Európai Uniós szintjén. Vegyük például az egységes piacot. Itt példa nélküli eredményeink vannak láttuk, hogy az energiaintegráció, illetve a szolgáltatások meg a digitális piacok beindítása milyen eredményeket hozott a tanács és a parlament többek között vizsgálja a szakmai minősítéseket és egyéb részletkérdéseket. A bizottság egy második csomagot is javasolni fog. 12 kulcs intézkedés tartalmaz ez. Először is biztosítani kell új piacokat a cégeink számára külföldön. Nyilván egyenlő feltételekre van szükség, ezzel együtt a nemzeti kereskedelem, a növekedés alapvetően fontos motorja. Számos egyéb országgal dolgozunk szabadkereskedelmi megállapodásokon. Nézzük a mobilitás kérdését. Ugye magas a munka nélküliség, de mégis több mint 2 millió üres munkahely van Európában de az erasmus most is említhetném, amely tanulmányokat tesz lehetővé. Amennyiben, ha ez az egész az európai GDP-nek csupán egy százalékát jelenti is, mégis több mint egy trillió eurót tesz ki egy 7 éves periódusra belül. Ez nagy ö, ö, helyzeti előnyhöz juthat, juttathat bennünket. Ez egyébként nem volna lehetséges. Ennél fogva kérem önöket, eh, hogy eh, rendezzük a több éves Európai Uniós pénzügyi keret kérdését még novemberben a tanács eh, együttműködésével. Ez egy alapvető kihívás. Ehhez szükség van minden tagállam egyhangú hozzájárulásához, illetve az Európai Parlament beleegyezéséhez is. Ugye a témát számos szinten tárgyalták, több mint egy éve folyik ez, mégis vannak nézetkülönbségek. A vitatott kérdés 0,01 százalékának is kevesebbét teszi ki a GDP-nek. Tehát arra hívom fel a parlamentet, hogy segítsen kompromisszumot találni, hiszen a szóban forgó összeg sokkal-sokkal alacsonyabb, mint az, amely a válság kapcsán érintve van. Tehát meg kell egyeznünk a több éves pénzügyi keretről novemberben. A kudarc az a foglalkoztatás és a növekedés kudarcát is jelenti. A költségvetésen túl itt van az Európai Beruházási Bank. Ez a legnagyobb multilaterális bank a világon. Ugye közismert a nagy közönség körében is, bár úgy, tudom, úgy gondolom, hogy önök sokan tudják, hogy ez a bank számos infrastruktúrális projektben is részt vesz. A bank 60 milliárd euróval fokozza beruházási kapacitását, ez azt jelenti, hogy több mint 180 milliárd eh, euróval nagyobb eh, eh, beruházásokba vághatnak bele. Nézzük a, az európai régiókat, ahol jogalkotási hatáskör van. Ott évente 800 milliárd euró körül költenek e területen. Ez a közalkalmazotti területen, valamint a növekedésben nagyon fontos ez a növekedésre szükség van az Európa 2020 menetrend megvalósításához, és ezzel tudjuk a gazdasági potenciált is javítani. A közös európai szabályok valószínűleg korlátozzák a nemzeti deficitre és költségvetésre vonatkozó szabályozást. Azonban mégis oda kell figyelniük, hogy az ő gazdaságaik valóban vegyenek részt a szabályalkotásban és a kivitelezésben is. A beruházásokat növekedésbarát módon kell végrehajtani. A helyi és regionális hatóságokat be kell vonni a nemzeti reformprogramokba. Eh, Támogassuk a foglalkoztatást és a növekedést végül is valamennyien egy közös vállalkozásban veszünk részt. A kormányzás minden szintjén a többszintű kormányozásról van szó, hiszen ez szükséges ahhoz, hogy a több rétegű kihívásokkal szembe nézzünk. Hölgyeim és uraim, végezetül sok mindent kockáztatunk, és nehéz választások előtt állunk. Mindenképpen szembe kell néznünk a, választ, a változással, vállalnunk kell ezt, mert különben ránk oktrojálják a változtatást az intézkedéseknek tisztességeseknek kell lennie, az áldozatokat ne csak egyetlen csoport viselje, a másikak pedig ne. Európában strukturális gazdasági növekedésre van szükség. Így teljesíteni tudunk. Nyilván a reformoknak időre van szükségük. El kell mondanunk újra meg újra az állampolgároknak, hogy min munkálkodunk. Meg kell őket győznünk sziklaszilárd érvekkel és nyilván pozitív eredményekkel. Hölgyeim és uraim, ennek érdekében szükség van arra, hogy pozitív módon szólaljunk meg Európa ügyeiben. Elég a negativizmusból, elég a félelemkeltésből. Olyan beszédet kell megvalósítanunk, amelyből reménység sugárzik, és a jövőbe, a változásba vetett bizalom. Ezzel építjük a saját jövendőnket. Köszönöm a figyelmüket, hölgyeim és uraim! Uh, az Európai Bizottság elnöke nem tud részt venni a mai ülésünkön, egy videó üzenettel szeretne viszont üdvözölni bennünket. Nézzük, hogy sikerül-e levetíteni ezt az üzenetet. Dames et messieurs, Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt barátaim! Nagyon sajnálom, hogy nem lehetek itt önökkel a nyílt napok tizedik alkalmával. Azonban szerettem volna szólni önökhöz egy videózenet segítségével. A nyílt napok nagyon fontos eseményt képviselnek a regionális politikában, egy létfontosságú vitafórum ez, a kohéziós politikáról szól, a stratégiánkról, hogy hogyan lábaljunk ki a válságból, illetve, hogy hogyan lehet ismét növekedési pályára állni. Vezetők vagyunk, politikusok, szociális partnerek, vállalkozók, és mindannyiunk feladata, hogy bizalmat építsünk megerősítsük azt a bizalmat, hogy képesek vagyunk kilábalni a válságból, és ismét a növekedés útjára állni. Ezért is örülök a részvételnek, illetve annak, hogy Herman van Rompuy úr is itt van, illetve az Európai Parlament elnöke is, Martin Schulz úr is, és nagyon örülök annak, hogy részt vesznek a régiók bizottságával közösen ezen a mai ülésen. Az európai intézményeknek együtt kell dolgozniuk a kohéziós politika érdekében, a regionális politikáért, illetve a növekedésbe történő beruházásért. Nagyon fontos ez. Nagyon fontos a bizalomépítés, hiszen a bizalom a növekedés egyik fontos eleme. Azonban hiányoznak most ezek az elemek, a növekedés és a bizalom. Olyan politikára van tehát szükség, amely fenntartható és méltányos növekedést biztosít. Jól ismerjük ezt a politikát, megvan ennek az irányvonala költségvetési konzultáció, strukturális reformok és célzott beruházás. Ez a triptihom. Ennek segítségével lábalhatunk ki a válságból, de az európai gazdaság továbbra is törékeny, hiszen a növekedés és a foglalkoztatás területén nem nagyon jók a statisztikák, és bizonyos régiók esetében bizony nagyon drámai a helyzet. Már ami a szociális helyzetet illeti, hiszen egyre nő a szegénység, és ezt látnunk kell, föl kell ismernünk. Azonban súlyos hiba lenne visszafordulni és visszatérni a régi szokásainkhoz, amelyek ebbe a helyzetbe vittek bennünket, például a reformok hiánya, hiszen versenyképességre van szükség, ez garantálhatja a gazdaság és szociális programokat. És ezért le kell vonnunk a tanulságot a jelenlegi helyzetből, nem szabad a múlt hibáit ismét elkövetni, és össze kell fognunk koherens formában, elkötelezett formában, reformokat kell létrehozni, és szociális igazságszolgáltatást. Ez pedig azt jelenti, hogy felelősséget kell vállalnunk, és fel kell vállalnunk a szolidaritást is. Európában növekedésre van szükség, és ennek megvan a stratégiája, az Európa 2020-as stratégia, melynek célja a gazdaság, a szociális gazdaság megőrzése, illetve modernizálása ez a célunk. Vannak olyanok, akik úgy gondolják, hogy az európai szociális modell halott. Ezzel nem értek egyet. Szükségünk van arra, hogy ezt a szociális gazdaságot, ezt a piacot megerősítsük. Miről is van szó? Fel kell mérnünk a helyzetet, és annak megfelelően kell fellépnünk nemzetközi szinten, hiszen nemzetközi szinten is azt látjuk, hogy a verseny egyre élesebb, és itt a saját eszközeinkre kell hagyatkozni. Az egyik ilyen eszköz az európai költségvetés. A bizottság célja az, hogy a következő költségvetés a növekedésbe történő beruházás legyen, a foglalkoztatásba, illetve az innovációba ruházunk be. Nagyon jól tudjuk, hogy a kohéziós politika rendkívül fontos, különösen a költségvetési megszorítások idején fontosabb, mint valaha, és a kohéziós politika miatt a megszorítások miatt nagyon sok ország nem tud eleget tenni az elvárásoknak, a lakosság elvárásainak. A strukturális alapok a szolidaritást, szolidaritást öltik formába, és ez biztosíthatja a konvergenciát, illetve a növekedést. Itt nem csak a kedvezményezett országok számára fontos ez, hanem azon országok számára is, akik hozzájárulnak az európai költségvetéshez, hiszen a növekedéshez járulnak hozzá, az Európa növekedését építik. Az Európai Bizottság a tagállamokkal karöltve mindent megtett annak érdekében, hogy az európai alapokat gyorsan alkalmazni lehessen ott, ahol erre a legnagyobb szükség van, és itt a társfinanszírozás mértékét megemelték kilenc országban, illetve a válság által legjobban sújtott országok további segítséget kaptak, 14,5 milliárd euró, eurót sikerült beruházni az európai gazdaságba. Aztán vannak olyan projektek, amelyek nem hozták meg a megfelelő eredményeket, ezeket, ezeket új irányba kell állítani. Például gondolok itt a kutatásra, a fejlesztésre, az innovációra, vagy pedig a KKV-k támogatására. 2009 és 2012 között mintegy 20 milliárd eurót programoztunk át annak érdekében, hogy választ adhatjunk, adhassunk a legsürgősebb kérdésekre. Aztán ott van a fiatalok munkanélkülisége, erre a kérdésre 10,4 milliárd eurót sikerült felszabadítani a strukturális alapokból, tehát a fiatal munkanélküliek és a KKV-k segítségére. Ezt a dinamikát kell folytatni, a költségvetés pedig a beruházás támogatásának par excellence eszköze, illetve az Európa 2020-as stratégia megvalósításának alapvető eszköze. Ezért fontos, hogy egy növekedés mellett levő költségvetést hozzunk létre. Ott van a kohézió, illetve a versenyképesség, ezeket meg kell különböztetni egymástól. A kohézióval lehet megerősíteni a versenyképességet, tehát ez eszköze a növekedésnek. A kohéziós politika valóban eredményt érhet el a régiók életében, a városok, a vidék életét megváltoztathatja akkor, hogyha ez a politika, a kohéziós politika a növekedés szolgálja, és emeli a régiók azon kapacitását, miszerint meg kell tudniuk adni a választ a jelenlegi kihívásokra, például hozzájárul a foglalkoztatás növeléséhez. A következő költségvetés tárgyalásakor minden európer erőt arra hívok fel, hogy sikerüljön egy olyan költségvetést létrehoznunk, amelyre szüksége van, és amelyet megérdemel Európa. Számítok önökre. A régiók vezetőitől azt kérem, azt szeretném, hogy az ő hangjukat hallassák, és meg is halljuk azokat a fővárosokban. Természetesen Brüsszelben és Strasbourgban is szólunk ezekről, az intézmények keretén belül is vitázunk ezekről a kérdésekről, de fontos, hogy a különböző tagállamokban is elhangozzanak ezek a viták, ezek a párbeszédek, és a nem megfelelő gondolatokat el lehessen hárítani. Például azt, hogy ez a költségvetés az intézmények és Brüsszel költségvetése nem. A régióinkba szeretnénk beruházni, ezért kell megnyernünk ezt a demokratikus vitát, hiszen csak így lehet létrehozni a megfelelő utat, így lehet hozzáadott értéket képviselni, így lehet beruházni, Európába, tehát a kohéziós politika és a regionális politika segítségével. Tudom, hogy számíthatok önökre, és a munkájukhoz nagyon sok sikert kívánok. Továbbra is kapcsolatban maradunk, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy közösen a kohéziós politikát, a regionális politikát sikerre vigyük, és a szociális értékeket előtérbe helyezzük, a jólétet szolgáljuk. Köszönöm. And the last... Utolsó felszólalónk a soros elnökség képviseletében Eleni Mavró asszony, Ciprus, bele, eh, Ciprus belügyminisztere asszonya. Barátaim, először is engedjék meg, hogy gratuláljak a szervezőknek, azért, hogy fogadták ezt a fontos eseményt, hiszen ez példázza azt a szinergiát, amire képesek vagyunk, amikor közös érdeklődésre számot tartható eseményeket szervezünk. A soros ciprusi elnökség elkötelezett amellett, hogy egy jobb Európáért munkálkodjon, ami hasznára lesz az állampolgároknak, és elősegíti a növekedést. Szolidaritás, küldetéstudat, fegyelem, és nyilván az alapvető eszméknek az azonossága. Ugyanakkor alá kell támogatnunk a szociális és területi kohéziót. Ezek az irányító elveink a több éves pénzügyi kerettel kapcsolatban elmondom, hogy a soros ciprusi elnökség számára ez egy kiemelt elsődleges téma, számos tárgyalás van folyamatban. Szeretnénk, hogyha 2012 végéig a kint a, me, a, a meg nem adott kéréseket a helyükre tehetnénk. Szeretnénk hozzájárulni a gazdasági válságból való kilábaláshoz, stabilizálni az európai gazdaságot, anélkül, hogy hátráltatnák a fejlődést. Megértem én, hogy az Európai Parlament elnöke miféle aggályoknak adott hangot, azonban erőfeszítéseink eredményeként vissza tudjuk irányítani az európai gazdaságot a növekedési pályára tisztességes és hatékony EU költségvetésre van szükség. Ez nélkülözhetetlen feltétel. A soros elnökség egyfajta tisztességes brókerként próbálja meg összehozni a két oldalt, olyan megállapodásra törekszünk, amelyet valamennyi érintett félre el tud fogadni. A jelen nehéz gazdasági körülményei és bizonytalanságai között tulajdonképpen elmondhatjuk, hogy a mi céljaink tükrözik a valóság, a realitás tényeit. A költésnek a minősége mindenképpen játszon kiemelt szerepet a jövendőben. Törekednünk kell a valódi európai hozzáadott érték finanszírozáshoz, finanszírozásához az Európai eh, Tanácsról szólt már Rompoy elnök úr. Ez nagyon fontos lesz, hiszen eh, ez lesz az, amelyik az MFF célkitűzéseit eh, jóvá tudja hagyni. Az európai régiók és városok szükséges, hogy szimulálják a növekedést, szimulálják a munkahelyteremtést célzó politikákat az európai régióknak és városoknak rendkívül fontos szerepük van Európa kilábalásában. Az új kohéziós politika növekedésre és munkahelyteremtésre céloz. Azonban ne feledkezzünk meg arról, hogy a kohézió politika fő célja az, hogy csökkentse a gazdasági, szociális és territoriális különbségeket, amelyek továbbra is fennállnak európai régiók és tagállamok között. Bizonyos esetekben ez még intenzívebbé váltak. Ez egyébként az európai szolidaritás leggyakorlatiasabb példája is. Figyeljünk oda arra, hogy hogy eh, az európai állampolgárok minden eh, tekintetben közelítsenek egymáshoz eh, szakpolitikákban, az európai régiók versenyképességének javításában. Minden egyes régió dolgozza ki a saját verseny előnyét, és járuljunk hozzá Európa ter- területi sokszínűségéhez ennek rendkívül fontos szerepe van a területi sokféleség átalakításában is. Az integrált hozzáállás és a teritoriális dimenzió figyelembe vétele a Lisszaboni szerződésnek is része. Mindenképpen fontos, hogy a kohéziós szakpolitikával kapcsolatos dossziét ennek alapján sikeresen valósíthassuk meg. Úgy érezzük, hogy van már bizonyos eredmény jövő héten az általános ügyek bizottságában reméljük, hogy bizonyos kínlevőségeket, bizonyos elvaratlan szálokat el tudunk varni. Reméljük, hogy a az összes jogalkotási kérdésben egyetértésre tudunk jutni. A ciprusi soros elnökség informális háromoldalú megbeszéléseket kezdeményezett a, a parlamenttel és a bizottsággal. Az elnökség célja az, hogy közös egyetértést munkáljon ki a részvevők bevonásával, ezzel bizonyosságot teremtve a tagállamok számára Hölgyeim és uraim! A régióknak alapvető szerepe van az unió stratégiai céljának megvalósításában. A tapasztalat azt mutatja, hogy a hagyományos ágazati centralizált hozzáállás gyakran kudarcot vallott, nem tudta kezelni a különféle területek különféle problémáit. A szakpolitika csinálás, a kormányzás jobban igényli a helyi szakismereteket. Javítanunk kell a szolgáltatások célba juttatását, lokalizálnunk kell a feladatokat. Ez új szerepet ad a nemzeti, regionális és helyi hatóságoknak, akik partnercsként kell, hogy együtt dolgozzanak a többszintű kormányzás elve alapján. Így ö, együtt működhetnek az állami szektor és a versenyszféra szereplői, ez az egész társadalom javát szolgálja. És megfelelő figyelmet kell fordítanunk a helyi tudásra, a helyi tervekre, a helyi kivitelezésre és megvalósításra. Ez hozzájárul Európa 2020-as céljaihoz, amely kimondja, hogy okos, befogadó és fenntartható gazdaságra van szükség. Az ilyen hatóságoknak szükséges, hogy rendelkezzenek a nemzeti stratégiák megvalósításához szükséges eszközökkel. A helyi közösségeket be kell vonnunk, hiszen így lehet jobban megérteni a, szükség, a helybeli szükségleteket és, és tendenciákat. Úgy gondoljuk, hogy ezen kontextuson belül az európai kohéziós politika tovább fejlesztheti a helyi közösségek kapcsolatait, alulról felül, felfelé építkezik. Valószínű, hogy itt az idő számunkra, hogy megnézzük a helyi fejlesztési programok tárgyát, hatáját, hatáskörét, meg kell beszélnünk, hogy hogyan lehet az ő szintjükön a stratégiákat megvalósítani milyen pénz kell ehhez. Nyilván figyelembe kell vennünk azt a tényt is, hogy a különféle régiók és városok jelentősen eltérnek egymástól, más és más a regionális gazdasági fejlődés szintje és lehetősége, de ezeket figyelembe kell venni, akkor is, amikor az EU szakpolitikákat eh, egyszerűsítjük, illetve kidolgozzuk eh, a kohézió területén. Itt szeretném hangsúlyozni, hogy a páneurópai együttműködés mennyire fontos régiók, városok, helyi hatóságok között. A mi világunkban ma ez egy elengedhetetlen szükségszerűség. A régiók közötti együttműködés a többszintű kormányzás egyik nagyszerű eszköze, E, és hozzájárul az Európa 2020-as stratégia megvalósításához. Szeretném ezzel kapcsolatban hangsúlyozni, hogy az európai területi együttműködés mennyire fontos. Ez a kohéziós politika e, rendelkezései alatt e, értendő. A soros ciprusi elnökség mindent megtesz annak érdekében, hogy az európai területi együttműködés előre tudjon lendülni, és oly módon, amely még fokozza hatékonyságát. Tehát együttműködés, dialógus önmagunk között, illetve állampolgárainkkal közöttünk és állampolgáraink között. Kedves barátaim, valóban minden sikert kívánok önöknek a mérlegelés folyamatában. Uh, dear colleagues, I was just saying kedves kollégák, épp azt mondta a Van Rompuy úrnak, még akkor is, hogy ha szeretne maradni, akkor is szüksége lesz a, a szék, szükség lesz a székére, hiszen nagyon sok panelisták lesz majd. Köszönöm szépen még egyszer a hozzászólásokat. Köszönöm. I think I would like to start the second part of our... Azt hiszem, meg is kezdhetjük a második részét a találkozónknak, és eh, Jackie Davisnek ezt is adom az elnökleti szerep eh, be. Tudom, hogy kevesebb az idők, mint amennyit erre szántunk, de remélhetőleg sikerül majd levezetnie mégis ezt a vitát. Köszönöm szépen, köszönöm szépen mindannyiuk számára. Most, ahogy Hübner asszony is elmondta, rátérünk a panelvitára, és ennek a vitának a címe az az, hogy a gazdasági fellendülés, kohéziós politika és az Európa 2020-as stratégia, a régiók és városok szerepe. Már hallhattuk a, a nyitóbeszédekből, mennyire fontos a régiók és a városok szerepe ebben a kritikus időszakban, és ezért nagyon fontos az, hogy a kohéziós politikát kiterjesszük, és hogy ezzel változást hozzunk el, és szeretnék emlékeztetni arra, hogy Európa városai, régiói változást hoznak, ez a címe az évi találkozónknak. Meg kell vizsgálni azt, hogy milyen fajta változást lehet elérni, milyen fajta támogatásra van szükségük a régióknak, városoknak, nagyon, már, fel, már bemutatták a felszólalókat, de még egyszer megteszem ezt. Hübner asszony mellett ül az európai régiók elnöke. Itt van Hán úr is, a regionális biztos. Itt a Hübner asszony, a Regisztrakbizottság elnöke. Én Jack Davis vagyok, interaktív lesz ez az ülésünk, remélhetőleg sok idő lesz a kérdésekre, válaszokra. Hadd emlékeztessek mindenkit arra, aki webstreamen keresztül követ bennünket, hogy a Twitteren keresztül meg kérdést, ha valaki egy másik teremben eh, hallgat bennünket, akkor egy kis lapra felírhatják a kérdésüket, ezt összeszedik már a teremszónak, és kérem, hogy a lehető legrövidebben fogalmazzák meg a kérdéseiket. És hogyha valaki hátul szeretne kérdést feltenni, akkor kérjen előre, jöjjön előre a mikrofonokhoz. Nos, akkor kezdjük, most már a kávét is megkaptuk, tehát ne vesztegessünk időt. Mindannyiunknak 7 perc lesz arra, hogy hozzászóljanak a felszólóink részéről, és arról fognak beszélni a felszólalók, hogy hogyan látják a régiók, városok szerepét most ebben az időszakban, akkor, amikor fel kell lendíteni Európa gazdaságát, munkahelyeket kell teremteni, és meg kell vizsgálni azt, hogy milyen hatással jár ez a kohéziós politikákra. Tehát minden további nélkül az elnök úrnak adom meg a szót, tessék. Köszönöm szépen. Köszönöm, moderátor asszony. Hübner asszony, Hán biztos úr. És a régiók bizottságának elnöke. Nos, hölgyeim és uraim, az utolsó tíz év során a Nyílt Napok rendezvénysorozat referencia rendezvényé vált. Az európai intézmények számára ez egy kulcs pillanat, számvetés van itt, figyelünk egymásra, szakpolitikai javaslatokat hallgatunk, illetve beszélünk az Európai Unió finanszírozásáról, megnézzük, hogy ez vajon összhangban van-e a hétköznapi realitásokkal. Megnézzük, hogy más régiókban hogyan működnek a szakpolitikák. Aztán hogyan valósítják meg a gyakorlatban az elvi döntéseket. Az Európa jövője szempontjából kritikus keresztúthoz érkeztünk, ugye néhány hét múlva, amint hallottuk, az Európai Unió vezetői eldöntik, hogy mi lesz a jövője az, a több éves pénzügyi kerettel. Hallottuk Schulz úrtól, Van Rompuy úrtól és Mavro asszonytól, hogy ők hogy látják a kérdést, és nagyon hálás vagyok, hogy épp az ezelőtti percekig velünk voltak. Ugye a mostani városok és régiók rendezvénysorozat arról szól, hogy mennyire fontos ennek a területnek a szerepe a 2020-as stratégia megvalósítása szempontjából. Reméljük, hogy az állam és kormány fők döntéseit elfogadják majd a következő néhány hét alatt, és ezek összhangban lesznek az európai úti tervvel, a növekedés és a minőségi foglalkoztatás célkitűzéseivel kapcsolatban. Legyen valami tiszta. Először is összpontosítsunk arra, hogy olyan beruházásokat támogassunk, amelyek növekedést eredményeznek. Az európai pénzalapoknak eredményt kell produkálni az állampolgárok számára. A harmadik, Európa költségvetésének, támogatni kell a területi kohéziót, és az állampolgárok számára lehetővé kell tenni azt, hogy a belső piacot kihasználják. Hogyha kudarcot vallunk, nincsenek kézzelfogható eredmények, e, vagy ha nem tudunk egyetértésre jutni a költségvetés vonatkozásában, ezt valószínűleg a hétköznapi emberek regionális vagy alacsonyabb szinten nem tudják megérteni, és még kevésbé tudják elfogadni. Szerintünk a régiók bizottságában ez elég egyértelműen megfogalmazódott. Több felelősségre, több szolidaritásra van szükség, olyan Európára van szükség, amely reményt ébreszt, összekapcsolja az embereket, és az emberekbe fektet be, abba ruház bele innovatív Európára van szükség, amely kész lesz arra, hogy a 21. században az összekapcsolt világot új formában fogalmazza meg. Az Európai Unió pénzügyi keretével kapcsolatban gondoskodnunk kell arról, hogy a kohéziós politika továbbra is kulcsfontosságú beruházási eszköz maradhasson. Tehát az általunk támogatott programoknak muszáj támogatni a növekedést és a foglalkoztatást. Gyakorlatilag feltehetjük a kérdést, hogy van-e alternatíva? Nincs. A gazdasági és területi kohézió ezek nélkül gyakorlatilag csökkenteni a területeknek a kilátásait, tehát igencsak várjuk azt, hogy egyetértés születik az MFF vonatkozásában. <clears throat> Az európai költségvetésnek egyúttal hitelesnek kell lennie, amely meghaladja a GDP 1%-át, új saját forrásokat kell bevonni, a többszöröző hatást ki kell aknázni, a költségvetésben rugalmasságot kell tanúsítani, akkor amennyiben a, a hatóságoknak, az illetékeseknek a valóság tükrében változtatást kell végrehajtani. Egy nem ezeknek az eszméknek a mentén megfogalmazódó költségvetés igazából csökkenti a lehetőségeket, különösen a felzárkozó térségek igaz ez, de a fejlett régióknál is ki kell használni a többi területtel fenntartató kiváló együttműködést. Tudom, hogy nincs könnyű megoldást, de legyen valami egyértelmű. Bár milyen megoldás is szülessen, a helyi és regionális szereplőket be kell vonni. Szolidaritást és szubszidiaritást eh, akarunk látni. Barroso úr üzenetében olyan dolgok hangzottak el, amelyeket át kell ültetni a valóságba. Én a soros elnökségem idején kiemelt figyelmet szentelek az Európa 2020 stratégiának, intelligens módon szeretnénk használni a rendelkezésünkre álló pénzeszközöket. A régiók bizottságában előmozdítjuk az állami és versenyszférából származó költségvetés együttműködését, és megerősítjük azokat az eszközöket, amelyeket az Európai Beruházási Bank már eleve rendelkezésünkre bocsátott. További teketória nélkül engedjék meg, hogy röviden köszönetet mondjak Önöknek, együtt munkálkodunk valamennyünk szebb jövőjért. Köszönöm szépen, köszönöm szépen elnök úr, és valóban hangsúlyozta azt, hogy mennyire fontos, mennyire létfontosság az, hogy a novemberi csúcs megfelelő eredményt hoz majd. Szeretnék visszatérni az egész eseményünk címéhez, és erre vonatkozóan önnek adom meg a szót, bizottsági elnök úr. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim! Először is köszönettel tartozom, és együttérzésemnek szeretnék hangot adni a múzeai áradások áldozatainak. Őszinte részvétem és együttérzésem a tíz áldozat családjával mindent megteszünk annak érdekében, hogy segítsünk Múciának ebben a nehéz helyzetben. Szeretnék ötvözölni mindenkit a nyílt napok keretében. Valóban egy olyan eseményről van szó, amely fenntartható és befogadó, intelligens formában már mint egy tíz éve működik, és célunk az, hogy egészséges és fenntartható növekedést biztosítsunk a jövő számára. Nagyon fontos az idei nyílt nap, hiszen a költségvetési tárgyalások vége felé járunk, és a kohéziós politikai eh, reformjavaslatok megbeszélések végén is járunk. Tehát ez a legutolsó jó lehetőség arra, hogy egy határozott regionális üzenetet adjunk a tagállamoknak és az európai törvényhozóknak, Eljött az ideje tehát annak, hogy a lobby tevékenységünket föllendítsük, és valóban harcoljunk, nem csak itt Brüsszelben, hanem a saját fővárosainkban is, a pénzügyminisztereinkkel, illetve az illetékes személyekkel együtt. Nagyon fontos ez az időszak tehát, a következő pár hét ebből a szempontból. Az Európai Unió nagy kihívás előtt áll, a válságból való kilábalás, illetve a növekedési pályára állás, ez a két nagy kihívás. Vissza kell ehhez állítani az államháztartást, a közfinanszírozás, strukturális reformokra van szükség, illetve növelni kell a versenyképességet, és célzott beruházásokra van szükség a növekedésben és a munkahelyteremtésben. A gazdasági irányításban a kohéziós politikának fontos szerepe van. A kohéziós politika imázsát megváltoztattuk, és emlékszem, hogy a kezdetek kezdetén nem töltötte ki kellőképpen szerepét, most, három évvel később a kohéziós politika központi szerepet vállal minden gazdasági anyagban, minden gazdasági jellegű dokumentumban az Európai Unióban, legyen ez a költségvetésre vonatkozó javaslat, vagy pedig az ország specifikus ajánlások, vagy pedig a, a júniusi növekedési paktum, amelyet a tanács fogadott el. Ez azt jelenti, hölgyeim és uraim, hogy a kohéziós politika területén egy új gondolkodásmódra van szükség. Az elődöm Danuta Hübner a Lisszaboni ágendához kötötte a kohéziós politikát. Valóban a strukturális alapoknak megfelelő forrásokat kell biztosítani ahhoz, hogy a pénzek megfelelően mozoghassanak a gazdaságban. A társfinanszírozási alapokat növeltük, különösen a programországok számára, és a azon a likviditási problémákat próbáltuk orvosolni, támogatni kívántuk a KKV-kat a finanszírozáshoz való hozzáférésben, és mintegy 30 milliárd euróra volt szükség a fenntartható növekedés, az e-szolgáltatások, az energiahatékonyság, illetve a munkaerőpiaci politikák számára, valamint a munkanélküliség elleni harcban volt erre szükség. Az előzetes becslések szerint azt látjuk, hogy az átprogramozás, illetve a barózó kezdeményezés több mint 56 ezer KKV számára biztosíthat finanszírozást, és mintegy millió embert, fiatalt von be a programokba a munkanélküliség elleni harcban, a minősítések megszerzésével. Mintegy 210 ezer munkahelyet teremtettünk a tagállamokban 2011-ben, ez 450 ezer munkahelynek felel meg az időszak kezdetétől számolva. A megvalósítás kezdete, illetve a munkahelyek megteremtése közötti időeltolódás alapján azt mondhatjuk, hogy ez a folyamat folytatódni fog. Természetesen ehhez az önök hozzájárulásához is szükség van, gyorsan, okosan kell lépniük, és ezért köszönettel tartozom mindannyiuknak. A hatékonyságot és a teljesítményt növelhetjük, és ezért a következő 2014 utáni időszakra azt javasoltuk, hogy a intelligens, fenntartható és szociálisan inkluzív beruházásokat a tematikus koncentráció segítségével növeljük bizonyos területeken, a reformokat a kondicionalitással támasztjuk alá, az eredményekre összpontosítunk, és új utakat nyitunk meg a közös kezdeményezések ösztönzésére, határon átnyúló tevékenységekre, gondolok itt az EU stratégiákra, a balti, és, a balti tengertérség és a Duna stratégiára. Meggyőződésem, hogy a kohéziós politika lesz az európai növekedési agenda lelke, de ez azt is jelenti, hogy a felelősségünk is egyre nő, és a kohéziós politika mindenképpen reflektorfénybe került, és kritikus szemek vizsgálják. Ez azt jelenti, hogy győzedelmeskednünk kell, tehát az ígéreteinket be kell tartani. Meg kell mutatnunk, hogy a kohéziós politika alapok alapokat megfelelően és hatékonyan használjuk fel, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy javítsuk a növekedést, illetve a munkahelyteremtést, különösen fiatalok számára. Azt is be kell mutatnunk, hogy komolyan gondoljuk a tematikus koncentrációval kapcsolatos javaslatainkat, az eredményorientáltságot, illetve a kondicionalitás elvét. Be kell bizonyítanunk, hogy a beruházások megfelelő egyvelegét nyújtjuk, és azt láttuk a múltban, hogy nagyon sok beruházás, az alapvető infrastruktúrába történő beruházás volt, és nem lehetett a potenciálokat kiaknázni azért, mert nem célozták ezek a, KK, meg a KKV-ket, a kutatást, illetve az innovációt. Az eredményre kell összpontosítani, mérhető célkitűzésekkel, és egy valós politikai vitát kell létrehozni, annak az alapját megteremteni, amely tartalmi jellegű, és nem az eljárásokról szól. Az intelligens, specializált stratégiák nagyon fontos szerepet játszanak, és ebben nagyon fontos az elemzés és az adatgyűjtés. A növekedés és a munkahely teremtést próbáljuk ösztönözni, és ezzel támogatjuk a struktúrális reformokat. Nagyon jól tudjuk, hogy vannak olyanok, akik fenntartásokkal élnek ezen elvek kapcsán, de hadd mondjam el önöknek, hogy ezek az elvek adják a reformok gerincét, és a legfőbb kérdésre mutatnak, lenni vagy nem lenni. Hogyha nem vagyunk hitelesek, akkor a politika veszíthet fontosságából, és azt hiszem, hogy ezt az árat senki nem kívánja megfizetni. És egyetlen régió, egyetlen tagállam sem engedheti ezt meg magának. A kohéziós politika bizonyos tagállamokban a közberuházások több mint 50%-át adja, és ez 7 évre szóló időszakban garantált. Nem ismerek olyan regionális vagy nemzeti költségvetést, amely ezt ne tudná tartani, ez pedig azt jelenti, hogy további magánberuházásokra van szükség. A tematikus koncentráció, a, fe, a kondicionitás, az eredmények, a mérhető eredmények, a releváns adatok mind-mind segíteni fognak abban, hogy el tudjuk adni, értékesíteni tudjuk ezt a politikát. És a következő időszakra, 2020 utára is tekintenünk kell, ezért nagyon fontos, hogy megerősítsük, konszolidáljuk ezt a politikát. A kohéziós politika célkitűzései változnak, nem csak a szegényebb régióknak segítünk a felzárkózásban, hanem egyre több feladata van ennek a politikának, meg kell valósítani az Európai Unió politikáit, és pénzügyi ösztönzőt kell biztosítani a régiók számára. A kevésbé fejlett, az átmeneti, illetve a fejlett régiókra kell gondolnunk, ez pedig nem jelenti azt, hogy föladjuk a hagyományos szerepét a kohéziós politikának. Szeretnék emlékeztetni mindenkit, hogy a költségvetés 70%-a továbbra is a szegény régiókba folyik, és sajnos azt mondhatjuk, hogy a szegény régiók a régiók mindegy 25%-át teszik ki, illetve az európai állampolgárok 25%-át érintik. Ugyanígy fontos az, hogy megértsük, hogy a jólétet nem biztosíthatja egyetlen régió sem, gyorsan változik a világ, és új kihívásokkal kell szembenéznünk. Finnország például egy nagyon mély gazdasági válságot élt meg az 1990-es évek elején, főleg a volt Szovjetunióval való kereskedelem összeomlása következtében négy éven belül mint, több mint 10%-kal esett vissza a gazdasági teljesítmény, illetve a foglalkoztatás, a munkanélküliség meg szereződött, 17%-ot is elérte. Azonban továbbra is növelték a kutatás és fejlesztés területére szánt összegeket, strukturális változásokat eszközöltek a versenyképesség növelésére, és a finn gazdaságot egy megfelelő tudásintenzív növekedési pályára állította. Ezért további beruházásokra van szükség, és erre van szükség a mi politikánkban. Nem szeretnék mindent megismételni, amit már elmondtam a kollégáimnak, de rendkívül fontosnak tartom, hogy a következő hetekben megfelelően járjunk el. Van Rompuy elnök úr egyértelműen fogalmazott, és helyesen, amikor novemberben összehívta a tanácsülést, és azt mondta, hogy addig nagyon sokat teendőnk. Remélem, hogy itt a mostani nyílt napok keretében, ahogyan már elmondtam, egy olyan eseményt üdvözölhetünk, amely egyértelmű üzenetet fogalmaz meg. Szükségünk van a beruházási költségvetésre, ezt az üzenetet kell adnunk az európai állampolgárok számára, illetve a piacok számára, hiszen szükséges a magánberuházás, ezt szeretnénk növelni, így lehet a növekedést és a munkahelyteremtést garantálni. Köszönjük szépen, sok megbeszélni valók van Nos, igen, ahogy ön mondta, át kell rúgnunk a gólvonalon a labdát. Valóban a költségvetésnél erről van szó, reméljük, hogy átmegy a tanácson. Azonban mielőtt a vitát megnyitom, Hübner asszonynak adom át a szót. Köszönöm, Jackie. Sok minden elhangzott, nem kell sok mindent e- újra elit ismételnem, de azért elmondom, hogy nagyon fontos megnézni a jövendőbeli eh, kohéziós politikát, nagyon sok hozzászólónk mondta, hogy Európában szükség van arra, hogy helyreállítsuk az állami finanszírozást, illetve ennek a hitelét be kell ruházni az európai növekedésbe és foglalkoztatáspolitikába. Ezen túlmenően meg kell vizsgálnunk azt is, hogy mi is történik azzal, hogy, hogy helyreállítsuk a fenntartható európai költségvetést, a strukturális reformok is nagyon kapcsolódnak ehhez. A strukturális reformoknak jelentős része eleve a növekedés és munkahelyteremtés, de az Európai Unión belül más mozgási pályák is vannak fontos ennél fogva. Újra meg újra elmondani sosem elég hogy eh, a növekedés orientált erőfeszítéseket a kormányzás minden, minden szintjén, minden szintje között össze kell, hang, össze kell hangolni. Eh, együttesen kell tehát munkálkodnunk, mert azok, akik a növekedést generálják, nem mindig azonosak azzal, azokkal, akik a növekedéshez szükséges feltételeket állítják elő úgyhogy mindenképpen mobilál, mobilizálni kellene ezt a nagyon erőteljes konvergencia mechanizmust, és ki kell használnunk a területi egymásra utaltság lehetőségeit is. Még valamit osztanék meg önökkel nevezetesen azt, hogy szerintem valamennyien meg vagyunk győződve arról, hogy a kohéziós politika az egy beruházási politika. De én tennék egy további lépést is. Elmondanám, hogy a 2014-2020-as kohéziós politika a jelenlegi struktúrája szerint, ahogy mi ezt javasoltuk, ahogy ezt kezelni fogják ugye a többszintű kormányzás elve alapján, E, itt nagyon konkrét akciókra, fellépésekre van szó. Ez nem csupán e, e, beruházási szakpolitika, hanem ez egy beruházási terv 2014 és 2020 között. Ezt tehát a, a kohéziós politikát láthatjuk, tekinthetjük egyfajta beruházási tervként most ugye folyamatban van, hogy az Európai Parlament és a bizottság, valamint a tanács eh, egyeztet egymás között. Az új eh, kohéziós szakpolitikai keret ne csak eh, a fő pénzügyi ösztönzőket tartalmazza, hanem legyen ez a változás ösztönzője. Ez egy előre tekintő szakpolitika, ugye ott kezdődött, hogy beszéltünk a klímaváltozásról, 2005-ről, 2006-ról, de ma már jóval messzebb vagyunk ennél. Ez egy olyan hatékony szakpolitika, hogy amikor a 2014 és 2020 eh, között beszélünk a stratégiáról, már eleve ezeken az időpontokon túl kell tekintenünk. Következőképpen hadd mondjam el, hogy számomra ez a szakpolitika egy beruházási terv. Mondhatnám azt is, hogy egy keretről van szó, hogy ennek alapján hogyan lehet lefordítani a nagy stratégiákat nemzeti, illetve regionális célkitűzésekre, oly módon, hogy ezeken a szinteken is hozzájárulhassanak a növekedéshez és a munkahely teremtéshez. Harmadik észrevételem, ez egy közpolitika, ennek a feladata az, hogy katalizátorként segítse elő az állami és versenyszférában a, a fejlődést. Egyfajta helyzetbe hozása feladata, illetve ez adná meg a szakpolitikának a vonzerejét a versenyszféra beruházói számára a szabályozói keretet úgy ö, kell megvalósítani, hogy ez csökkentse a kockázatot, amiből bőségesen van most napjainkban. Tehát a szabályozói keretben egy, ö, oda kell figyelnünk, hogy ösztönzés kapjon az állami és magán együttműködés, a PPP típusú együttműködés ezzel együtt, ugye a strukturális változásoknak kell bekövetkezni, figyelembe kell venni a területi, illetve helyi e, sajátosságokat. Az összes helyi és regionális szereplőt e, fel kell kérnünk arra, hogy e, hozzák be a képbe a saját sajátosságaikat. Még valami? A területi sajátosságok figyelembevételekor <clears throat> eh, látni kell, hogy a szabályozói keretben eleve gondoskodtunk erről, hogyha ezt nem sikerül megvalósítanunk, akkor sajnos nem tudjuk kezelni a területi sajátosságokat. Beruházási politikaként el kell mondanom, hogy ennek a keretnek a szakpolitika csinálók számára lehetővé kell tenni azt, hogy új növekedési tényezőket vegyenek figyelembe. Ezekről pedig tudni való, hogy mindig is túlságosan nagy kockázatokat jelentettek. Az új növekedési tényezők nem kapnak kellő hangsúlyt. Végezetül elmondanám, hogy beruházási szakpolitikaként értelmes volna megtervezni egy teljes gazdasági ciklust. Ez időben és térben túlhaladja a kohéziós alapokat, hogyha helyi és regionális szinten maradunk, akkor nem marad meg az a stabilitás, aminek a révén kialakíthatnánk a teljes gazdasági ciklust remélem, eh, hogy valamennyien emlékezni fogunk ezekre a dolgokra. Jackie, sajnálom, még két dolgot mondanék el. Először is eh, van egy nagy kockázat, amiről ma nem beszéltünk, de a gyakorlatban látjuk. A válsággal kapcsolatos költségvetési konszolidáció. Ezt eh, helyi és regionális szinten azt látjuk, hogy visszaszorítja a beruházásokat újra centralizációs követel, e, e, lépéseket látunk. Szerintem ez tévedés, és gondoskodnunk kell arról, hogy ez ne vegye el tőlünk azt, amit már elértünk. A 2020-as költségvetéssel kapcsolatban van valami, ami sürgős. Ugye novemberben várható a döntés. Az európai e, pénzügyi unióval kapcsolatban ez egy második költségvetés lesz. Nagyon, nagyon kicsi a remény arra, hogy maga november az a, az a döntés hava lesz. Valószínű, hogy a végleges döntést át kell csúsztatnunk a következő év elejére. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen mind a hármójuknak tudjuk, hogy mi forog kockán. Egy gyors kérdésem van, utána pedig mindenki más kérdezhet. Szeretném hangsúlyozni, hogy már így is késésben vagyunk, ezért nagyon szigorú leszek, annak érdekében mindenki rövid legyen. De a kérdésem az önökhöz. Martin Schulz azt mondta a nyitó beszédében, hogy van egyfajta a kohéziós politika barátai konferencia. Most uh, itt uh, Arról van szó, hogy a kohézió barátai ellentétben a jobb költekezés barátaival egyet értenek az, hogy, hogy csak az egyik táborba lehet beállni? A biztos úré a válaszadás joga. A jó hír az az, hogy csak barátok vannak, és nincsenek ellenségek, és az elnökünk a jobb költekezés barátai, illetve a kohéziós politika barátai között különítette el ezt a két tábort, viszont mind a két tábornak vannak barátai. Nincs ellentmondás a kettő között, az egyik azt jelenti, hogy okosan kell befektetnünk, a másik pedig azt jelenti, hogy a jó befektetést úgy kell elvégezni, hogy ez fenntartható intelligens eh, legyen és hatékony legyen. Tehát igazából nincsen egy ellentmondás, és úgy gondolom, hogy ma eh, nyilvánvalóvá vált, hogy a 0,7%-ára van szó az európai gazdaságnak, és mindenképpen egyértelmű jelzést kell adni, hogy egy olyan költségvetésre van szükség, amit a bizottság majd javaslat, és novemberben el lehessen fogadni. Elnök, köszönöm szépen, megköszönünk a vita eh, kereteit. Úgy gondolom, hogy ezzel ön is egyetért. Na, mire, jó. Mm, represento una institución en la que estoy plenamente convencido. Köszönöm szépen. Olyan intézményt képviselek, amelynek kapcsolatában meg vagyok arról győződve, hogy sokkal több barátaink vannak a kohézió kapcsán, mint ellenségeink, és csak barátok vannak a kohézió tekintetében minden régió kap eszközöket. A másik kérdés az az, hogy milyen régiók használnak fel több pénzt, mint a többiekkel szemben, de úgy gondolom, hogy a kohézió az az eszköz, amelyel el lehet tüntetni a különbségeket a régiók között, tehát a gazdag, illetve a szegény régiók között. Az Európai Unió az egyenlőség történetét mutatja, ezt nem szabad elvesztenünk. Elnök, a biztos úr beszélt egy újfajta gondolkodásmódról. Ön azt mondta, hogy ő már elkezdte az újfajta gondolkodásmódot. Tehát egyfajta azt jelenti, hogy visszatérnek, és reméljük visszatérnek a kohéziós politika régebbi formájához. Én már eléggé öreg vagyok ahhoz, hogy emlékezzek arra, mindig ilyenfajta viták, ilyenfajta érvek jönnek elő, amikor a költségvetésről beszélünk. Én hallottam minden érvet, amit a jobb költekezés hívei mondtak, már több mint tíz éve ezzel foglalkozunk, annak érdekében hatékonyan költsük el az eszközöket, de mellett megjelent egy másik dolog is a politikában, és erről beszélnünk kell, és európai szintű vitára van szükség, mégpedig arról, hogy akarunk-e átmeneti régiókat, vagy pedig nem. Ezek nagyon fontosak a vita szempontjából, a kohéziós politika barátjai ugyanolyan jobb barátai a jobb költekezésnek is, hiszen ezt szeretnénk az európai támogatások kapcsán, de mindenképpen foglalkoznunk kell ezekkel a vitákkal. Ezen politikának köszönhetően egy nagyon jó reform jött létre, maga az a politika is egy reformulásat át. Elnök, köszönöm szépen! Nagyon sok kérdésem van, lenne még, de sokan szeretnének kérdést feltenni. Rendkívül szigorú leszek. Egy rövid pont, egy rövid kérdés, utána pedig válaszolnak a pulpituson ülőek, meghallgatjuk az Twitter kérdéseket is, de Bresso asszonynak van, adom meg a szót, aki a régi bizottságnak korábbi elnöke volt. Grazie. Eh, prima di tutto, eh, se mi permette, Jackie, vorrei a nome del... Köszönöm szépen. Jackie, hogyha megengeded, akkor a politikai frakciók nevében, illetve az egész bizottság nevében szeretnék az elnökünkhöz szólni. Természetesen mindannyian osztjuk a katasztrófa sújtott családok szomorúságát, és nagyon reméljük, hogy Európa minden körülmények között a szolidaritásról fog tanúbizonyságot tenni, és megfelelő lépéseket foganatosít annak érdekében, hogy növelje a biztonságot. Vannak erre utaló jelek, és remélem, hogy az erre vonatkozó munkát föl lehet majd egy kicsit gyorsítani. Természetesen a költségvetés ebbe egy fontos tényező. Az MFF jelentéstevője vagyok a régiók bizottságában. Most vizsgáltuk ugye ismét, és az átdolgozott változatnak vagyok a jelentéstevője. Jó megállapodás szeretnénk, amely kielégíti a tagállamokat, de ugyanígy az Európai Parlamentet is. De mindenek előtt egy, egy olyan megállapodást szeretnénk, amely a régió kívánságának is eleget tesz. Tehát olyan költségvetést szeretnénk, amely lehetővé teszi, hogy a regionális politika fennmaradjon minden régió számára, nem csak a konvergencia régiók, hanem a konvergencia, illetve a versenyképes régiók számára is. Ne felejtsük el, hogy a versenyképességi régiók, illetve az átmeneti régiók azok, amelyek a válság súlyát cipelik jelenleg, vállukon viszik ezt a terhet. A jelentésünkről holnap fogunk szavazni, és ez alapján a jelentés alapján egy-egy gondolatot szeretnék kiemelni. Ne felejtsük el, hogy valószínűleg ez lesz az egyetlen elérhető beruházási alap bizonyos régiók számára a következő esztendőkben. Ez pedig azt jelenti, hogy kulcs szerepe van az együttöntés elvét szeretnénk alkalmazni. Azért, mert nagyon sok olyan tényező van, amelyről jelenleg vita folyik a tanácsban, amely minket is érint, és eddig nem vehetünk részt megfelelő formában a konzultációban. A bizottsági dokumentumok nem igazán mutatnak a jobb költés, a jobb kiadás irányába, Az ágazati megközelítés mellett ugye ott van a területi integráció, és ez a jobb kiadás, illetve a jobb költés alapja. Elnök? Well, um eh, hier in het uh, Europees Parlement bij elkaar voor dit, uh, dit debat. Misschien goed om te zeggen. Het Europees Parlement a regionális szakbizottság elsőként kapott mandátumot arra, hogy, 4000, hogy a 4000 módosítóról szavazzon, és tanácskozzon a tanácssal, tárgyaljon a tanácssal. Pontosan ezt szeretnénk lépésenként a teljes rendeletet, a teljes építményét ennek a tanácssal megtárgyalni. 2013 elején a nemzeti partnerségi megalapodások tagállamokból szerződéseket kell létrehozni, ezért önök felelnek a reagiókban, hogyha ezt nem tesszük meg időben, akkor elveszítjük a idő, időt veszítünk el. Második pontom, barátaik vannak az Európai Parlamentben, és szeretném ezt hangsúlyozni. Úgy gondolom, hogy a határokon átnyúlóan nagyon fontos az, hogy jobban kötsük el az eszközöket, fő, úgy gondolom, hogy a jobb pénz, illetve a közös politika barátai között egyfajta hírat kell képezni. Például a kiválósági program kapcsán, a Stairway of Excellence kapcsán úgy kell ezt alkalmaznunk, hogy a kevésbé fejlett európai régiók is egyfajta intelligens módon tudjanak bánni a, ezekkel az eszközökkel. és szerintem ez nagyon fontos lehet, és szerintem ezzel valóban egy olyan érvet tudunk mondani, melyet több pénzt lehet szerezni. Azt kérjük, hogy még rövidebben szóljanak, hiszen nagyon sokan vannak a listán, tehát kérem, kérem, hogy nagyon rövidre, nagyon rövidre fogják a hozzászólásokat. Michael Schneider következik. Sorry, some technical problems. Elnézést, technikai probléma volt. Hübner asszony, biztos úr, elnök úr, az elmúlt fél órában nagyon sok mindenről beszéltünk, amelyről majd a Kotter, illetve a Regiszakbizottság szerda ülésén még többet beszélhetünk, csak szeretnék arra utalni, ezt szerettem volna rámutatni azok számára, akik ezt nem tudták. Még egyszer szeretném elmondani, hogy mit is gondolunk az LPP e frakcióban, de szerintem a régiók bizottságának más frakció is így gondolkodnak. A középtávú pénzügyi terv kapcsán, a struktúrális alap rendelletek kapcsán mindenképpen remélyekre van szükség az év végére. A régiókban vagyunk, az önkormányzatoknál vagyunk, nekünk kell kifejleszteni a programokat annak érdekében, hogy 2004. január 1 ezek hatásosak lehessenek, viszont addig ezt nem tudjuk, amíg nem tudjuk, hogy milyen fajta eszközénk lesznek 2003-ban. Tehát gyors döntésre van szükség. A régiók tényleg szeretnének hozzájárulni az EU 2020 stratégia céljaihoz, a régiók szeretnék a struktúrális alapokat felhasználni annak érdekében, hogy növekedést, versenyképességet lehessen elérni, és hogy munkahelyeket lehessen teremteni. Viszont ezt csak akkor tudjuk megtenni, hogyha először is megfelelő eszközökkel rendelkezünk ehhez, novemberben fogunk erről beszélni, Van Rompoy úr bíztatott bennünket. Másodszorban csak akkor tudjuk ezt elvégezni, hogyha a struktúrális alapok alkalmazásának ez szabályai megfelelő rugalmasságot adnak a regionális fejlesztési koncepciók számára, itt vannak kisebb különbségek, és harmadsorban, ismétlem, csak akkor tudjuk ezt megtenni, hogyha időben hozzuk meg a döntéseket, és így a veszélyes hézagot 2003 és 2004 között elkerüljük. Köszönöm. please. Jan Albrecht, tessék, megadom a szót. <clears throat> yes, thanks, Jackie. Köszönöm, Jackie. A régiók és a választások esetében döntenünk kell, vagy diplomatikusak leszünk, vagy nyitottak. És hogyha nyitott napokról beszélünk, akkor legyünk nyitottak tényleg Ehm, diplomatikusan is tudunk beszélni a kohéziós politikáról, de én azt mondanám, hogy a parlamenti e, képviselő szempontjából egyértelmű különbség van a kohézió barátai és a jobb költség barátai között. Tehát a kifejezés nem precíz, ahogy Hübner asszony mondta. Valójában vannak nevek hogy az egyik csak azt mondja, hogy több pénzt kérünk a kohéziós politikához, a másik meg azt mondja, hogy csökkentsük a be, ebbe irányított pénzt. Most tehát a régiók és a városok ö, számára azt mondom, hogy tessék megkérdezni mindenkinek a saját ö, ö, kormányukat, hogy most a költésbarátai vagyunk, vagy a kohéziós barátai. Tehát nagyon sajnálom, hogy nem vagyok eléggé diplomatikus, de itt, az, itt a valóságos különbség. Tehát, hogyha kohéziót akarunk, akkor erre kell több barát. Köszönöm szépen, úgy mint társjelentéstevő ezzel a jelentése kapcsolatban. Szeretném elmondani, hogy a bizottság javaslatai jók voltak, a parlament ezt tovább javította, struktúrálisan javította ezt, és egy olyan irányba indította el, amelyel a jobb költekezés barátai és örülhetnének, hogyha elolvasnak ezeket a javaslatokat, mert hogy elolvasták volna és megetették volna, akkor tudhatnak, hogy egyetérthetnek a kohézió barátaival, mert az új javaslatokban, ami benne van, az pontosan a jobb költekezésről szól. Ha szeretnénk kilábalni a válságból az EU-ban, akkor szükség van ezekre a befektetési eszközökre, ez szükségünk van a régiókra, a városokra, annak érdekében, hogy előre jussunk, és itt nem elegendő az, hogy csak novemberben bármilyen döntést meghozni, hanem egy olyan döntésre van szükség, amely megfelelő eszközt ad a kezünkbe ahhoz, hogy tényleg kohéziós politikát folytathassunk. És ezért parlament nem akarja azt, hogy egy olyan szerepbe kerüljünk, amikor gyorsan kell döntenünk, a helyes döntést kell meghoznunk, és ezért van szükségünk arra, és ezt szeretném elmondani, szükségünk van önökre is, az önök lobbyára, az önök régióira is, hogy a megfelelő költségvetést megkaphassuk. Köszönjük szépen! Csak néhány szót kérek, mert visszatérünk a, a panelhez is, és jön a második kör. Schlechter. Nem lehet a vita a jóról, a rosszról, nem, csak a jó politikáról és a rossz politikáról, és a jó politikát akkor tudjuk folytatni, hogyha mindenki ezzel egyetért, és mindenki vállalja a felelősségét. Természetesen nem lehet csak a szavakat hangoztatni, a többszintű kormányzás, partnerség, számos szerződések, amelyeket meg kell kötni, azoknak tartalommal is rendelkezniük kell. Az Európai Parlamentben a Regi Szakbizottság hát nem leszek most diplomatikus, de az AFKO szakbizottságnak teljesen más felfogása van a mint a regiszakbizottságnak a többszintű kormányzásról, és másfajtaképpen képzelik el a felelősségi szinteket is. Az Európai Parlament regiszakbizottságának nagy köszönettel tartozunk. Az új jelentés, amelyet a többszintű kormányzásról készítenek, az pontosan megfelel az elképzeléseinknek. Viszont nem, nem kell meg, azokat meggyőznünk, akik már tudják, miről van szó. Az a position paperökről lesz a nagy vita majd, és itt kell majd a régió bizottságának, az Európai Parlamentnek és az Európai Bizottságnak megtalálni a megfelelő utat, és itt kell meggyőznünk majd a tagállamokat és a tanácsot. Köszönöm szépen. I want to come back now. I will come. Uh, Köszönöm szépen. Nagyon sokan hangsúlyozták azt, amit már a paneltől hallottunk. Van azonban egy konkrét téma, amelyre szeretnék visszatérni. méretre igazított intézkedéseket kell hozniuk a régióknak. Ugye ezt hallottuk, illetve ott van a, a többszintű kormányzás, mint válasz a többszintű kihívásokra. Nos, ez a vita a tárgyalások alapját is kérdezi, nem a pénz oldaláról, hanem a reform oldaláról. Mindenkit a panelisták közül kérdezek, ez a hitelesség kérdése, a tematikus koncentráció megtartása. Egyetértenek ezzel, vagy sem? Ganz kurz dazu, aber dann noch zwei, drei andere Sätze zu der... Nagyon röviden szeretnék néhány szót szólni arról, a vitáról, ami kialakult. Nincs itt, az, egy, eh, nincs itt ellentmondás a személy leszabott eh, eszközökből. Van egyfajta menü, amiből lehet eh, választani, de, de csak három menü, három fogásból áll a menü, nem pedig nyolcban, vagy sokkal legészségesebb. Tehát sokkal jobb az, hogyha kevesebbet eszünk, és az egészséges. Tehát pontosan ez van emögött. Tehát sokkal inkább ki, koncentrálni kell az eszközöket. És ami még fontos számomra ebben a vitában, én nem látok ellentmondást a régiók szakbizottsága, bal kapcsolatban szeretném köszönetet mondani azért, amiért ilyen gyorsan megvizsgálták és jóváhagyták a javaslatainkat. A regionális politika kapcsán már nagyon elől járunk, az agrárpolitika még nem adott a semmilyen jelentés, ezt nem kritikaként mondom. Már a nyár előtt volt egy jelentésünk, és a régiók szabizottságában is volt egy jelentés, tehát a regi- regionális politika kapcsán mi már próbáljuk előrevinni a dolgokat, most már csak a pénzügyi döntésekre van szükség. Minden régiónak mondom azt, hogy ne legyen az, hogy uralkodj, oszd meg és uralkodj. Előfordul az, hogy sokkal többet csökkentenek a fejlettebb régióknál, és kevesebbet a kevésbé fejletteknél megfelelő pénzügyi támogatásra van szükséges. Hogyha 25 százalék a régióknak, amelyek kevésbé fejlettek, 75%-ával rendelkeznek a pénzeknek, akkor ez igazságos, és megfelel a politikáknak, viszont nem szabad összezavarni ezt a, az intézményt, ezt a fajta felépítést, és azt kérni, hogy a következő hetekben, amikor erről a vitáról van szó, akkor mindenképpen tartsanak ki álláspontjuk mellett. Mr. President, please. Bueno, aún a riesgo de repetir... Elnök úr, tessék. Nos, ismételve önmagam szeretném elmondani, hogy egyetértek azzal, amit Döhön úrtól hallottunk. Meghallgattuk ugye a biztos urat, illetve meghallgattuk az Európai Parlament elnök urát, Schulz urat is. Nos, a régiók bizottságában mi is ugyanezt a politikát, a kohéziós politikát akarjuk megvédeni, ennek inkább barátai, mint ellen, ellenségei vagyunk. Ez azt jelenti, hogy kompatibilisnak kell lennünk, Meg kell néznünk, hogy hogyan alakíthatunk ki intelligens politikákat a jövőben, megfelelő politikákat. Egyetlen egy dolog van, ami aggaszt, az intelligens vagy jobb költségek, kiadások. Félek attól, hogy ez a makrogazdasági kondicionálitást jelenti. Uh, asszony. Igen, nos, értem, ami a tematikus koncentrációt illeti, a bizottságban nagyon sokat beszéltünk erről, és most itt is ugyanez kerül előtérbe. Nagyon sok érvet hallottunk már. Azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon nagy szükség van a modernizációra Európában, nincs kellő mértékű forrás erre, tehát koncentrálni kell azt. Itt nem csak az Európa 2020-as célkitűzések megvalósításáról van szó, hanem valóban arról, hogy a különböző helyzeteknek megfelelően igazítsuk az Európai Uniós költségvetésből jövő beruházási forrásokat. Tehát koncentrációra van szükség, az egyes szükségletekre, igényekre kell koncentrálni, a régióknak áll jogában az, hogy kiválasszák a prioritásokat, meghatározzák, hogy mire szeretnének koncentrálni. Tehát nem tér el a véleményünk az Európai Bizottság véleményétől, egyszerűen annyit szeretnénk, hogy a régió választhasson ki ö, konkrét célkitűzéseket, és ne legyen az kijelölve. Tehát figyelembe lehessen venni az egyes régiók helyzetét, de bizonyára megállapodásra jutunk ebben a kérdésben. Köszönöm szépen, vannak még további felszólalók. Itt egy csomó kérdés érkezett a másik teremből. Egy-egy percet kap minden hozzászóló. Mr. Lerk úr az európai liberálisok az energia átérés egy kiemelt cél lett mikroszintű energiatermelésre figyelünk oda, ez javítja a klímát, és javítja a foszilis üzemanyagok használatát. Számos vállalkozó, illetve cég vesz részt ebben. A finanszírozás alapvetően szükséges, és kulcsszerepet játszik ebben a legerősebb instrumentumokra van szükségehez. Hán biztos úr a legutóbbi felszólalásában azt mondta, hogy kerülnünk kell a múltbelihez hasonló eh, helyzeteket, amikor a, a döntéseket úgy hozták, hogy kihagyták belőlük a KKV-ket, illetve nem nézték meg a, a helyi munkaerő kérdését, például a vidéki területeken. A kérdésem tehát, vannak-e olyan javaslatok most, amelyek azt mondanák, hogy az EBRD pénzeszközöket a klímával kapcsolatos intézkedésekre kell fordítani. Nincs erre százalékos meghatározás? Tehát ezek tulajdonképpen az egyensúly hiányt hozzák létre. Önök, illetve Hübner asszonyra együtt kérdezem, hogy az EBRD alapoknak 20%-át nem alkalmazták az ESF, illetve a kohéziós alapoknál. Sajnálom, mindenkinek eh, helyet próbálok adni. Heiser úr! Köszönöm szépen! Még akkor is, hogyha ezek a nyílt napok sikert jelentenek, nem szabad elfelejtenünk azt, hogy Európának nagyon rossz a sora most, és ha szeretnék, hogyha Európa most jobban lenne, akkor nem elegendő az, hogy megalapítanunk azt, hogy milyen baráti körbe szeretnénk tartozni. Európa csak akkor lesz jobban, hogyha sikerül a régiókban, városokban, élő embereknek elmagyaráznunk a piacokon és a kocsmákban azt, hogy Európának van egy többletértéke, és a többletérték kötődik ehhez a pénzügyi tervhez is, és ezért a frakcióm nevében szeretném egyetemben kijelenteni azt, hogy támogatjuk az Európai Bizottság javaslatait, és természetesen örülünk annak, hogy az Európai Parlament így járt el, ahogy eljárt. Viszont most már be kell rúgnunk a gólt, és eredményre kell jutnunk, gyors, gyors és hatékony eredményt kell találnunk, és a, a költségvetés szanálása nagyon fontos, de az is nagyon fontos, hogy ne legyen egy adóságfék, mint ahogy mi benne van a fiskális csomagban is, mert ez veszélyezti azt, hogy hogy hogyan legyen a befektetési kapacitásunk az önkormányzatoknál. Köszönöm. Köszönjük szépen. Utazil be. Prezident eh, Volinik, eh, Prova Hürner, austatud külaliset. Köszönöm szépen. Elnök asszony, eh, hölgyeim és uraim, a csoportom, a frakcióm nevében üdvözlöm ezt a rendezvényt. Azonban ugye tegyünk különbséget a döntések meghozatala és megvalósítása között. A fiatalság munkanélküliségére hívni, hívnám fel a figyelmet. Hatalmas és növekvő ez a munkanélküliség, azonban a legaggasztóbb pontosan a fiatalkorúaknak, a fiatalságnak a munkanélkülisége. Tehát a dolgunk az, hogy az ő számukra tegyük lehetővé a munkahely megtalálását. Szerintünk csak így lehet megteremteni a gazdasági növekedés és a hosszú távú gazdasági fejlődés eh, lehetőségeit. Az Erasmus program eh, jelenlegi helyzete is aggasztó számomra. A fiatal európaiak számára hogyan fognak önök itt új lehetőségeket teremteni? Túl gyakran eh, fordul elő, hogy gazdasági válság során centralizálják a problémák kezelését. Eh, azonban nem szabad megfeledkeznünk a, le, a helyi és regionális hatóságok szerepéről. Ezeket, eh, ezeknek együtt kell, eh, együtt kell működni. Hübner asszony remélem, hogy meg tudják védeni a költségvetés pilléreit. Köszönöm szépen.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 állandóan arról beszélünk, hogy egyformán mérünk a különféle régiók vonatkozásában, de ez önkéntességen alapul. Feltenném a kérdést, vajon vagyunk-e abban a helyzetben, hogy stabil programozási kereteket hozzunk létre, anélkül, hogy állandóan korrigálni kellene. Ez a kérdésem, ez létfontosságú. Akkor a lehető legrövidebbre kérem. Tisztelt kollégák, az Európai Parlament, illetve a Régiók Bizottsága támogatta azt, hogy a tranzit, tranzit régió kategóriáját létrehozzák a kohéziós politikában 2013 után. Azonban a tagállamoknak kell fölvállalni ezt a felelősséget. Szeretném hangsúlyozni, hogy az átmeneti régiók költségvetése nem jelent több magasabb költségvetést globális szinten, illetve nem jelent kevesebb pénzforrást a, a szegény, illetve a fejlett régiók számára sem. Tehát egy egyszerű, méltányos, átlátható és hatékony rendszert szeretnénk ezen külön kategória számára. Nagyon, nagyon is jól tudják, hogy a 75 és 90 százalék, a GDP 75 és 90 százaléka közül közé eső tagállamokról van szó. Nagyon fontos, hogy a gazdaságukat föllendítsük, és a területi kohézió elvét érvényesítsük, amely ugye benne van a szerződésben is. Itt a szegény és a gazdag régiók közötti megosztást nem kellő mértékű, nem elegendő, ezért kell létrehozni ezt az átmeneti kategóriát megfelelő finanszírozási hátteret kell biztosítani ezen átmeneti régiók számára. Uh, Nagyon gyorsan, uh, utána pedig tényleg le kell majd zárnunk ezt a vitát. A területi kohézióról beszélt a kollégám, amelyhez pénzügyi erőfeszítésre van szükség, illetve arra, hogy az átmeneti régiók valóban felálljanak. Azonban nem beszéltünk arról, hogy szükség van a regionális politika és a a kap közötti koherenciára is, hiszen ez biztosítja a fenntartható fejlődést, a foglalkoztatást, és ezek ugye létfontosságúak, tehát össze kell fognunk az erőfeszítéseket, össze kell fogni, harmonizálni kell, és nem szabad ketté választani, tehát vagy a mezőgazdasági politika, vagy kohézió, nem, mindkettőre szükség van. Köszönöm szépen a regionális politika, a totális politika, regionális politika nem lehet önmagában való cél, hanem ahhoz járulhat hozzá, hogy az európai eh, életszínvonalat növeljük, és eh, ehhez hozzátartozik a, az egészségügyi politika is, és az az elképzelés, hogy az egészségügyi politikát minden egyes politikai területen figyelembe kell venni, hogyan látja eh, ezt, hiszen vannak itt különböző fajta ellentmondások is az egyes tagállamokban. Valóban figyelembe veszik el az politikát minden egyes politikában. Köszönöm, hogy ilyen rövid volt, néhány megjegyzést hallhattunk. A Twitter a kérdéseket is meghallgatjuk. Fend Rompuy úr említette azt, hogy mit lehet tenni a nemzeti programok kapcsán. Volt egy kérdés Vladislav Zavaszki részéről is, az Európai Regionális és Munkási Központból, ha bár vannak erre intézkedések, az NGO szerepe is növekedett. És van még egy kérdés Kevin Rostó a Twitterről, a széndiokszid kibocsátás csökkentése kapcsán hogyan lehet ezt segíteni a gazdasági felmérés kapcsolat, teljesen más téma. És még van egy utolsó kérdés is Svédországból a nemek közötti egyenlőségről. Nem igazán van arra idő, hogy minden kérdést megválaszoljunk, csak szeretnék mindenkinek utoljára szót adni, és ha lehetne, azt kérném, hogy a hogy ne válaszolják meg az összes specifikus kérdést, hiszen nincsen idő. A biztos úr azt mondta, hogy, hogy lenni vagy nem lenni, ez a fő kérdés, amivel szembe kell néznünk. Egy, vár, egy mondatban kérem válaszolják azt meg, hogy hogyan lehet fenntarthatni azt, hogy a régiók, a városok tényleg tudjanak változást hozni. Most először az elnök úrnak, a biztos úrnak, majd végezetül pedig külön azt akarom meg a szót, elnök úr, a szó. Pues. Nos, egyszerűen csak azt mondom, hogy valós választ kell adnunk a valós problémákra. Also die Regionalpolitik ist uh, das Herz. A regionális politika a, az európai politikáknak a fő köve, aki hisz Európában, az hisz a regionális politikában és ennek a megfelelő végrehajtásában, és hogy Európa ismételten egészséges legyen, ahhoz a regionális politika is hozzájárulhat, mind infrastruktúra oldaláról, mind pedig az Európai Szociális Alap részéről. Így ehhez kellenek az intelligens megoldások, és ezért javasolta, hogy legyen egyfajta többszintű megközelítés, és remélem, hogy ez eh, majd valóban vezet bennünket. Elnézést, hadd mondjak valamit, amiről nem beszéltünk, szerintem fontos ez, ugyanis e, további destabilizációs lehetősége van a régióknak, a regionális beruházásokról van szó, úgy gondolom, hogy a szakpolitikában fenn van a, fenn van a kockázat, hogy e, folyamatosan korrigálni kell, ki kell igazítani, például a túlzott deficit eljárás és egyéb eh, intézkedések hatására gondolok, ne destabilizáljuk ezt a szakpolitikát és a gazdasági feltételrendszer a kifizetésekkel, illetve a kötelezettségvállalásokkal kapcsolatban. Ez is olyan tényező lehet, amely destabilizálja a szakpolitikát. Schulz elnök úr elmondta, hogy 6 és 10 milliárd közötti deficitre szánt pénz lesz. Ez tulajdonképpen a folyamatban álló projektekre vonatkozik. Az a lényeg, hogy ne kelljen ezeket leállítani egyébként az is csak súlyosbítja a helyzetet, hogy az új keretben gyakorlatilag nagyon kis összegű előleki fizetésekre tettünk javaslatokat. Már nem is emlékszem, mennyire csökkentettük le az összeget. Rövidesen elkezdődik az új pénzügyi perspektíva, a keretidőszak, amelynek keretén belül csak nagyon kis összegeket tudunk kifizetni előlegként. Ez komoly kockázatokat vet fel. Már ma aggaszt ez engem. Nos, ezzel, hölgyeim és uraim, ugye csatlakoznak hozzám, amikor azt mondom, köszönjük valamennyi hozzászólónknak. Egy kulcsfontosságú üzenet jött vissza, és újra meg újra hallottuk. Az a lényeg, hogy tessék kimenni a nép közé, tessék erős hangon megszólalni. Ez a mostani egyhetes rendezvénysorozat pontosan ez az alkalom. Sok sikert mindenkinek, köszönjük a tolmácsok munkáját, és köszönjük, hogy e, ilyen e, rugalmasak voltak. Végezetül pedig meghívom mindannyiukat egy koktélra, egy fogadásra és egy